fontosnak veszem, egyébként szavazásra kell bocsájtani. Emlékeztetek mindenkit, hogy az ajánlat elérhető az interneten. A 216-os cikk 4-es bekezdésének értelmében mondom még egyszer, hogy a szakbizottságok által benyújtott korrigendum a parlament által elfogadott négy szöveghez rendelkezésre áll az interneten, hogyha 24 órán belül nem lesz frakció, vagy legalább 40 képviselő, amely ellenvéleménnyel él, akkor ezt, ezeket a szövegeket is a korrigendumokkal együtt elfogadottnak vesszük.